Non, non, non, non, non. non. Bien, mes chers collègues, je vous propose d'ouvrir les travaux de la commission des budgets. Je vous prie. Kedves kollégák, megkezdjük a Költségvetési Bizottság ülését. Először is elnézést kérek, kedves kollégák, ma délelőtt az előirányzottnál hosszabb ülést tartottunk, koordinátori ülést, mivel technikai nehézség lépett fel a parlament költségvetés módosítás tervezetében. A koordinátorokkal sikerült megállapodásra jutnunk a technikai nehézséget illetően. Erről majd a meghallgatás után fogunk beszélni, most több meghallgatás lesz, majd 11-kor visszatérünk a költségvetés módosításra, és 11-kor kezdődik a szavazás a költségvetés módosításról. Tudni kell azt is, hogy az önöknek kiadott dossziéhoz még kiosztjuk az új módosításokat, amelyeket az előadó fog prezentálni. Most pedig, most azonnal van egy másik szavazásunk, mégpedig szavaznunk kell véleménytervezetről, a 2008-as évi Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitikáról. Előadója Nagyesda Nenszki asszony, de Patyeri kollégánk fogja előterjesztette elő ezt a jelentést tegnap, és vele együtt fogjuk most lebonyolítani a szavazást. Hogyha mindannyian készen állnak, akkor azt javaslom, hogy vegyék kézbe a szavazási listát a Nenszki jelentésről. Az egyes bekezdésben, egyes módosítás, Gbaltieri úré. Ki van mellette? Köszönöm. Ellene? Egy, kettő, három, négy. Rossz befolyást gyakorol ön Helgára. Ki tartózkodik? Nincs tartózkodás akkor a többség mellette van elfogadva. Kettes bekezdés, kettes módosítás Vertman asszony részéről. Az előadó mellette van, ki van mellette? Köszönöm, ellene. Egy tartózkodás, nincs tartózkodás. Gratulálunk Vertman asszonynak. Nyolcas bekezdés, hármas módosítás Gualtieri úrtól mellette. Köszönöm, ellene. Egy tartózkodás, nincs tartózkodás, nagy többséggel elfogadva. 9-es bekezdés, 9A, új négyes módosítás, Vatieri és Böge úr természetesen mellette, ellene, egy, kettő, tartózkodás, nincs. Elfogadva a többséggel, most pedig szavazásra bocsátom a így módosított jelentés mellette, köszönöm, ellene, egy tartózkodás, egy tartózkodás, köszönöm. A, a jelentést így elfogadtuk, és Vácsi úrnak gratulálok. Most pedig áttérünk a 19-es pontra a napi rendünkben, ami a Haitiban lévő helyzetre vonatkozik, a földrengés utáni tragikus helyzetre. Mint tudják, az Európai Bizottságnak sürgősségi döntéseket kellett hoznia, ennek pénzügyi konzekvenciái vannak bizonyos mértékben a bizottság rendelkezésre bocsáthatja a 2010-es előirányzatokból ezt az összeget, de figyelembe véve a helyzet súlyosságát, az emberi, szociális, gazdasági következményeket, így fontos hozzájárulást kell nyújtania az ország számára az Európai Uniónak. Éppen ezért egyébként köszönöm jelenlétüket. Manservizi úr a fejlődési főigazgató és Sanger úr, az ECO főigazgatója jelen van, meghallgathatjuk őket, és hozzáteszem, hogy a parlament többi bizottságát is meghívtam, vagyis a fejlődési bizottságot és a külügyi bizottságot, hiszen ők igen közelről követik ezt a problémát, a helyzet alakulását, úgyhogy ők is rendelkezésre állnak, ha kívánják. Manszervizi úrnak adom át a szót, és köszönöm, hogy eljött. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a meghívást. Rövid leszek. Először is szeretném ismertetni az összefüggéseket, a helyzetet és a bizottság első reagálását. Először is a helyzet Haitiban. De Güst biztos velem és Péter Vangelel együtt a múlt héten ott járt. Jó alkalom volt arra, hogy egyrészt eh, helyzetfelmérést végezzünk és koordináljuk a helyzetet a többi partnerrel. Röviden a következőket konstatáltuk. Absz abszolút eh, tragikus katasztrófa, amiről itt szó van. Poroprensznek szinte harmada romokban, és nagyon sok eh, ember van a városon belül, akik elvesztették lakóhelyüket. Így a helyzet nagyon nehéz. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ha hogy bár ezt a részt eh, a sajtó nagyon is bemutatta, közben olyan országról van szó, ahol a, az emberek, a lakosság méltóságát is megfigyelhettük, vagyis az emberek megpróbálnak felülemelkedni a nehézségeken. A gazdasági, szociális, társadalmi élet tehát elkezdték újra szervezni, és ez kedvezi az újjáépítést. Így ennek nem csak sötét oldala van, hanem pozitív elemek is vannak, vagyis maguk a haiti élő emberek kézbe vették a sorsuk irányítását. Viszont erről kevesebbet hallottunk a sajtóban, hogy a feszültség azért nagyon erőteljesen jelen van, mert nem érkezik meg a segélyszállítmány, ez feszültséget okoz, de közben azért rendszeresen mégiscsak kezdenek megérkezni a segélyszállítmányok, és így a haitin lakók nagyobb nyugtalanság nélkül megpróbálják az ivóvíz készleteiket feltölteni, nagy tartály kamionokban érkezik a víz, és a hatóságok is próbálják a helyzetet kézbe venni ezek az összefüggések, tragédiáról van szó, de van itt egy másik elem, amiről a média nem nagyon szól. A másik, a nemzetközi segítség koordinálása alapvető, hiszen humanitárius sürgősségi segítséget küldünk a vészhelyzetre való tekintettel, ez hatékony, és ez segíti a kedvezményezetteket, de ezt koordinálni kell azért, hogy ne legyen konkurencia, mint ahogy ez szokásos, amikor válság alakul ki. Ezt az ENSZ-szel koordináljuk megfelelő módon. Jelen pillanatban ezt jól mutatta be a sajtó, néhány partner, főként az amerikaiak és a kanadaiak igen hatékonyan közbeléptek, az ENSZ koordinálta mindezt azért, hogy rend legyen az elosztást illetően. Ez a helyzet változik, mert most már az ENSZ egyre erőteljesebben koordinálja a segítséget, és erre alapozhatunk nem csak a humanitárius segítség esetében, hanem a következő fázisban is, vagyis a táborok azonosítása következik, azért, hogy azok, akik elvesztették a lakhelyüket, ezeket a helyeket elfoglalják, és azonosítani lehessen a tartózkodási helyüket. Azután a humanitáriusabb oldal, amint mondtam, de közben a következő fázist is koordinálni kell a kormányjal, mégpedig a különböző közintézményeknek kell kézbe venni az újjáépítést. Nem csak Poroprenszről van szó, hanem Haiti többi részéről is. És most már az újjáépítésre kell összpontosítani. A bizottság és az egész unió három szintre koncentrál. Az első a sürgősségi humanitárius segítség, Péter Zegnől fog erről szólni, pár perc múlva, a második pedig, amit nem lehet az időben most behatárolni, a nem humanitárius segítségről van szó, sürgős segítségről, de Gucht biztos, és én maga préval elnökkel, Beriv miniszterelnökkel megtárgyaltuk. Vagyis azt, hogy hogyan lehet a haiti kormányt és államot segíteni abban, hogy a kormányzati munka egy részét ismét kézbe vegye, legyen kormányközpont és a szolgáltatások kezdenek működni. Az állam képessége a kormányzást illetően be kell, hogy induljon, itt most a humanitárius segítség első részét követően 100 millió eurós számról beszél a bizottság, amit nagyon gyorsan rendelkezésre lehet bocsátani azért, hogy ezt az említett feladatot meg lehessen oldani. A harmadik szint az a középtávú szint, maga az újjáépítés. Mindez egy márciusi konferencia keretében lesz megtárgyalva, ezt egy Montráli konferencia készítette elő a múlt hétfőn. Ezt a két fázist határoztuk meg, 100 millió humanitárius segítség, 200 millió az újjáépítési segítség. Ezek csak jelzésértékűek, politikai értékűek, de azért elemeztük a rendelkezésre álló eszközöket, főként a 100 millió esetében. Ennek két finanszírozási forrása van. Az első a költségvetés, a stabilitási eszköz, amit mobilizálni lehet 20 millió euró mértékéig, ez a sürgősségi elem, a másik pedig a food facility, élelmiszer segítség, fenntartott összeg, amit szintén mozgósítani lehet a nem humanitárius fázisban, azért, hogy az állam, a kormányzás beinduljon. A többi az a tizedik vagy a kilencedik fedből finanszírozható, ami a tizedik fedet illeti, a Vulnerability Flex, ezt arra tartjuk fenn, hogy a biztonsági háló ismét létrejöjjön. 30 millió már rendelkezésre áll, ezt kell reorientálni, és a tizedik Fed de belül 5 és 6 milliót lehet azonnal mozgosítani, valamint a 9. Fed programja, ami már elindult, és ami a helyzethez kapcsolódik. Olyan program, ami az alapoktatás minőségét javítaná 5 millió körülbelül, valamint 33 millió körüli összeg a krízis utáni élet újraindítására a teljes összeg körülbelül 100 millió, ez azonnal rendelkezésre áll, részben már erről döntöttük, vegyük el a költségvetésből, vagy akár a Fedből. A lényeg az, hogy ezt újra kell irányítani a haiti hatóságokkal megegyezve. Így elkezdtük a kormányjal a párbeszédet, velük együtt dolgozunk, azért, hogy ezeket a forrásokat át tudjuk irányítani. Vasárnap misszió indul, tíz haiti beli és állam, az állam rekonstruálásában jártas szakértőkből áll majd ez a csapat, megtárgyalja a kormányal, melyek a prioritást élvező tervek. Például legyen egy adminisztratív városrész, így a kormány ott koncentrálódhatna, és a legfontosabb államfunkciók ott összpontosulhatnának. 200 millió a rekonstrukcióra, ez lehetőséget ad arra, hogy a tizedik Fed fennmaradó összegét az újjáépítésre lehessen majd fordítani, de a partnerekkel kell ezt megvitatni. Esetlegesen dönteni lehet az érvényes eljárásról azért, hogy újra programozhatjuk az ország stratégiáját és a jelzésértékű indikatív programot. Ennyit szerettem volna elmondani, elnök úr, tisztelt képviselő, köszönöm. Köszönöm a főigazgató úrnak ezt a világos prezentációt, Szanger úr. Köszönöm. Én konkrétumokról fogok beszélni. Az általános képet a kollégám említette, ami minket illet. A helyzet higgadt, nyugodt, de instabil. Mondok egy példát. A fedél nélküliek száma több mint 250 ezer Port-au-Prince-ben. A többi városról nem beszélek. Még más egyéb számok jönnének ez hozzá. Ezek az emberek ma az utcán, ezek az emberek az utcálatnak idéglenes táboroknak és az időjárás viszontagságainak ki vannak téve. Most száraz az idő, de hogyha lesz például egy vihar, akkor azon a katasztrófikus helyzet alakul ki. Ahogy kollégám mondta, a haiti hatóságoknak gyorsan dönteniük kell arról, hogy a befogadó központok hol lesznek létrehozva azért, hogy a humanitárius munka elinduljon, meg kell határozni, hogy milyen táborokra lesz szükség, és milyen szanitér berendezéseket létesítenek ott a minimális higiéniai feltételek megteremtésére. Mint tudják, humanitárius szempontból 30 milliót bocsátottunk rendelkezésre a bizottság részéről, humanitárius normákat figyelembe véve. Tudom, hogy önök itt sokkal magasabb számokkal dolgoznak ebben a bizottságban. Most ennek három eleme van. Humanitárius program, ami már elindult Haiti területén, 20 millióról van szó 2009-2010-ről. Miért volt szükség erre a Haiti programra, nem csak ciklonok sújtották tavaly ezt az országot, nagy károkat okozott ez, és a fedél nélküliek száma növekedett, de közben Haiti állam igen gyenge állam, humanitárius problémák vannak, alultápláltság a gyermekek esetében, az ivóvíz hiánya, ez már egy ideje fennáll. 8 milliót felhasználnánk arra, hogy a humanitárius helyzetet javítsuk. Három milliót rendelkezésre bocsátottunk a tragédia után néhány nappal. Néhány konkrét példát adok. A három millióból 300 ezer eurót adtunk a Mécendű Mónnak, és ők az egyetemi kórházon belül idéglenes kórházat hoztak létre, vagyis ezen kívül lett még egy másik idéglenes kórház, 15 ezer főt tudtak ott kezelni. Néhány éve a Telekom határok nélkül civil szervezettel dolgozunk, két fontos dolgot végeznek. Van egy humanitárius központ a reptéren, és ott az internet összeköttetést szervezik meg, így az összes humanitárius munkatárs kommunikálni tud. Valamint a városban telefon állomásokat létesítenek, és így a túlélők telefonálhatnak mindenkinek. Három perce van arra, hogy telefonáljon a hozzátartozóknak. Ez 60 ezer euróba került ez a telefon szolgáltatás ennek létrehozása, hogy a civil és a humanitárius oldalon is dolgozunk, például a másik az ivóvíz biztosítása, az rendkívül fontos. Még egy kommentár a humanitárius szempontról a légi úton való szállítás és a az ejtőernyővel való ledobása ezeknek a segélycsomagoknak, ez csak utolsó lehetőség, mert hogyha ezt nem jól szervezik meg, akkor megsebesülhetnek emberek, mert esetleg rájuk esik ez a szállítmány, a másik pedig a teljes szervezetlenség, az emberek egymással küzdenek, egymásnak esnek, és aki először odaér, az kapja meg a csomagot, és Porroprenzben ez abszolút nem jó megoldás. Ez Porroprenz mellett esetleg megvalósítható, ott, ahol helyi piacok vannak, és ahol az emberek fegyelmezetten sorba állnak, hogy hozzájussanak a termékekhez. Ami a költségvetési hátteret illeti, két elem, 800 millió az ECO főigazgatóság költségvetése 80%-ot a nagy válságokra tartalékoljuk, Kongó, Csár, Darfur, Afganisztán, ezt már ismerik, a, az erőforrásai 80%-a erre fordítódik, valamint előkészületek katasztrófákra, ahogy katasztrófa történik, lehetővé kell tenni az embereknek, hogy egyrészt elmondják, hogy mit kell tenni rögtön, másrészt pedig az első információkat meg lehessen adni. Január 1-én 160 millióval kezdtük, és a 160 millióból vesszük el azt a pénzt, amire azonnal szükségünk van Haiti esetében. Ezt azért mondom, mert általában a 20% lehetővé teszi számunkra, hogy normál évet finanszírozni tudjunk, hogyha ciklonok vannak, vagy egyéb katasztrofák. Azt most nem mondom, hogy honnan jön a pénz, de a 160 millióból már 20 milliót elfogyasztottunk, felhasználtunk, és hogyha egy többé-kevésbé pontos beslést megengednek, akkor ez lehetővé teszi számunkra, hogy körülbelül két hónapig a szükségleteknek eleget tegyünk. Amikor majd a sátorokat és a befogadó központokat kezdjük építeni, akkor biztos, hogy ezt fel kell dúsítani. Most számokat nem tudok adni, nem is lennének értelmem a, a szükségletek felmérésének missziója már működik, és ezen becslések alapján tudjuk majd a számokat megadni. Második kérdés, felhívném a figyelmüket, ez nem drámai, ez a helyzet, de remélem, hogy lesz rá megoldás. Tudják, hogy nagy igény van az erőforrások rendelkezését, bocsátás, rendelkezésre bocsátását illetően a tagállamok részéről is. De nincs olyan mechanizmus, ami lehetővé tenni, hogy ezeket a pénz alapokat beszedjük, vagyis a különböző helyről jövő támogatásokat. Erre még nincs ma megoldás sem holnap, de el kellene gondolkodni ezen, hogy hogyan lehetséges, hogy koordináljuk ezeket a felajánlásokat, mert a hatóságok, tagállamok, amelyeknek vannak pénzügyi forrásaik, hiszen nem tudják ezeket felhasználni, mert nincs meg az emberi erőforrásuk rá, ezt átadják az ENSZ-nek. De sokszor a közösséget előtérbe akarjuk helyezni, és szerintem itt van egy kis munkánk még, hogy itt a koordinálást ellássuk. Köszönöm ezt a pontos leírást, mondja az elnök úr ezt a sok információt. Hallottuk, hogy milyen a helyzet, és mi indult már meg. Kérdezem, hogy a 2010-es költségvetés előadója hozzá kíván-e szólni, Súrján úr? Úgy látom, hogy nem. Most nem. Görönnek adom át a szót. Uh, Köszönöm szépen köszönjük ezt az alapost előadást. Azt hiszem, hogy nagyon sok hasznos információt kaptunk. Lenne néhány kérdésem. Először az általános kérdések. Önnek mi a, önöknek mi a tapasztalata, még akkor is, ha ez túl korai, hogy kielemezzék, hogy mit tettek eddig? Megvan a hátterünk, megvan a döntéshozatali folyamati háttér, hogy gyors reagálást tudjunk biztosítani? A médiában azt olvasta az ember, hogy sokat kritizálják a nemzetközi közösséget, mi szerint nagyon lassan reagáltunk, nem hangoltuk össze az erőfeszítéseket. Szeretném hallani, ön mit gondol erről? Az Európai Unióban Unióról mi a kialakult kép. Ha jól értettem, a 330 millió felül, amit az EU-ból küldtünk, még a tagállamok közvetlenül is adtak összegeket. Az Európai Unió és az egyes tagállamok mit tesznek, és hogyan koordinálják az uniós erőfeszítéseket és a tagállami erőfeszítéseket emlékszem a cunami katasztrófájára, akkor sokat kritizáltak minket, hogy nem hangoltuk össze az egyes tagállami erőfeszítéseket, például a szállítás területén. Most történtek előrelépések? Végül a számokat illetően, ha jól értettem, amit elmondott, akkor akkor a jelenlegi költségvetés kereteiből tudják biztosítani a megfelelő erőforrásokat. Mi azonban azt szeretnénk tudni, hogy plusz erőforrásokra szükségük lesz-e a jövőben, hogy módosítani tudjuk a költségvetést, vagy átcsoportosításokat tudjunk eszközölni. Tud erről nyilatkozni az elkövetkezendő hónapokra nézve? Köszönöm. Köszönöm szépen, Reimer Böge, Elnök úr, köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőjének az információért. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit Jörán mondott. Cangel úr nagyon fontos dologról beszélt. Ezzel mindig szembe találjuk magunkat, amikor elemezzük a válsághelyzeteket. Hogyan birkozhatunk meg velük jobban, mi, mint Európai Unió, hogyan koordinálhatjuk jobban a munkánkat, hogyan működhetünk együtt a civil szervezetekkel, hogy ne akadályozzuk egymás munkáját. Tehát a koordináció kérdése nagyon fontos, illetve a szállítás témája. Nyilván ez is politikai szempontból nagyon fontos, és erről beszélnünk kell. Tudni kell azonban, hogy ilyen katasztrofáknál, amelyek a kiterjedések, ilyen súlyosak, mindig vannak hiányosságok. Sohasem lehet százszázalékig felkészülni az ilyen csapásokra a szervezeti kérdéseket illetően. Említették, hogy márciusban lesz egy konferencia, és nyilván ott még föl kell becsolnunk, hogy az Európai Unió hogy tud még segíteni. Szeretnék biztosítékot kapni a bizottságtól, hogy még a konferencia előtt, még március előtt tartják a kapcsolatot a parlamenti szakbizottságokkal, mint ahogy Ferrero Waldner asszony például Palesztinát segítette még a konferencia előtt. Mik a prioritásaik, és hogyan tudjuk erre alkalmazni a költségvetésünket, hogy nehogy még egyszer olyan akadályba ütközzünk, mint korábban történt ez. Kerüljük ezt el. Hogyha elmegyünk erre a konferenciára, elmondhassuk, hogy ha nem is volt előzetes egyezmény, de hogy föl legyünk készülve ezt megkönnyíteni a nemzetközi kötelezettségvállalást. És itt a parlamentben is egyeztethetünk. Aztán a táblázatban, amit most megkaptunk, 5,8 milliót szántak az élelmiszersegére. A médiában azonban azt hallottam, hogy abból kell kiindulnunk, hogy egy éven keresztül körülbelül két millió ember lesz rászorulva Haitin, hogy élelmiszer segélyből táplálkozzon. Akkor fölmerül a kérdés, akkor elég ez az összeg? És aztán az ENSZ és más szervezetek részt vesznek-e a segélyezésben? további elérhető erőforrások állnak -e rendelkezésre, vagy ez a végleges szám? Tehát a víz, élelmiszer, egészség, ezek alapszolgáltatások. Ezek mind ebbe a kategóriába tartoznak, a food facility kategóriájába. Tehát ezt megfelelően kell kiasztani. köszönöm. Merci, Reimer. Monsieur Bokros. Köszönöm. Bokros úr. Just, uh, two... Köszönöm. Két rövid kérdésem lenne. Próbálom nem szaporítani a szót. Sokan említették azt, hogy koordinálni kell erőfeszítéseinket. Az lenne a kérdésem, hogy a mentési eh, hogy a mentést hogyan koordinálják az amerikaiakkal. Úgy tűnik, hogy ebben övék a vezető szerep nem csak azért, mert földrajzilag közelebb vannak, hanem azért is, mert eh, a régióban állomásoznak katonáik, úgyhogy eh, talán jó lenne tudni, hogy hogyan is áll az együttműködés az amerikaiakkal. A másik kérdésem, ami lehet, hogy egy kicsit korai, de látom itt, hogy a válság utáni öm, gazdasági élénkítés már szerepel, mint sor, tehát túllépnénk a segélyeken, az lenne a kérdés, hogy hogyan élénkítsük fel, vagy élesszük újra a gazdaságot, ez nyilván kulcsfontosságú a haiti emberek szempontjából. Ezzel kapcsolatban tennék fel kérdést, hogy ezt hogyan tervezik. Egyébként pedig gratulálok Önöknek, szerintem nagyon jó munkát végeztek. Köszönöm. Merci. Sidonia. Köszönöm, Köszönöm szépen. Megköszönöm a bizottságnak a információt. Tudjuk, hogy a haidi tragédia haidi tragédiáról mindenki értesült, és nagyon sokat gondolunk a haitiakra. Fontos az is, hogy a jövőre, jövő felé is forduljunk, nagyon sok dolgot kell tennünk. Azt gondolom, hogy még évekig szüksége lesz a haiti népnek mások segítségére. Tudatában vagyunk annak, hogy a haitiak mennyi szenvedésben részesültek. Kérdésem az, hogy az Európai Unió hogyan fog fellépni, hogyan tervezik önök az Európai Unió fellépését, hogyan fogjuk a rendelkezésünkre álló eszközöket eljutatni Haitiba, illetve a donor konferencia után milyen lépéseket terveznek. Két konkrét kérdésem is lenne. Jelenleg hogyan jut el az Európai Unió segélye Haitibe, illetve hogyan valósul ez meg? Hogyan működik együtt az Európai Unió az ENSZ-el, vagy a helyi civil szervezetekkel? Ha jól hallom, ha jól hallottam, akkor az Európai Uniónak van egy ö, olyan missziója, ami már eljutott Haitiba, és ott aktívan fellép. Kérdezem, hogy -e ez a misszió elégséges fellépése, ezzel a misszióval meg tudjuk-e oldani, hogy az összes segélyt eljutassuk oda, hova kell. A második dolog, ebben, ezzel a kérdéssel kapcsolatban már előttem felszólaltak, a Költségvetési Bizottság munkáját mennyiben fogja befolyásolni idén, az idei évre nézve, illetve a jövő évre nézve ez a tragédia, tehát pontosan milyen szükségletei lesznek a haiti népnek a idei évre nézve, illetve a következő évekre nézve, ez ránk milyen befolyással lesz, mit kell módosítanunk? Uh, Isabel Durand. Köszönöm, Isabel Durand. Köszönöm. Hozzátennék még egy kérdést a kollégáim által feltetett kérdésekhez. A sürgősségi segítség eljutatása az első napokban hogyan vélekednek arról, hogy egy európai gyors segély koordinációt szervezenek meg, hiszen ez abban segít, hogy egy tragédia után az első órákban már segíteni tudjunk. Ez jobb megoldás, mint hogyha a különböző országok nagy összevisszaságba küldik a tímjeiket, és az biztos, hogy a koordináció terén nem lehet időt vesztegetni. Szeretném tudni a reagálásukat, véleményüket egy EUFAST jellegű gyors európai segítségnyújtási mechanizmust hogyan lehetne megszervezni, és ez hogyan tudna működni most az adományozó konferenciától és a rekonstrukciótól függetlenül. Köszönöm, Lávia úr. Nekem is lenne egy kérdésem. Azt szeretném tudni, hogy a költségvetésben tervezett fellépések közül melyek azok, amelyek tényleg hatékonyak vagy hatásosak, melyek értelmesek ebben a nehéz helyzetben. Van egy olyan forrásunk is, ami pontosan humanitárius segélynyújtás célra jött létre. Nem tudom, hogy ezt föl lehet-e használni ilyen konkrét fellépéseknél, segélynyújtásnál, avagy a jövőben ezt a forrást át lehet-e csoportosítani, vagy át kell-e csoportosítani, hogy jobban fel lehessen használni. Tehát kérdezem, hogy a segényújtásra kitalált forrásokat föl lehet-e ilyenkor használni, avagy a piacról más intézkedések visszavonásával lehet föllépni. Köszönöm szépen, elnök úr. Konkrétan két hónappal ezelőtt esett már szó erről a kérdésről. De a két hónap lejárta után mi történik? Stabilitás sikerül addigra megvalósítani? Vagy mi történik az EU-s jelenléttel? Aztán már sokszor elmondtuk, én kezdő vagyok itt, nem ismerem jól a költségvetési részleteket, de van-e olyan sor a költségvetésben, vagy akarunk-e olyat létrehozni, ami előre a katasztrófákra szólna? Ahogy ezt Bőge úr is mondta, hogy ha most nincs, akkor máshonnan kell szednünk pénzt. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Frau Wertmann. László. Köszönöm szépen, Wertmann asszony, László. Köszönöm a szót, Először én azt szeretném mondani, hogy nem csak az volt nagyon jó, ahogy eh, egy világos képet kaptunk a pillanatnyi helyzetről, ezt már kollégáim megköszönték, én csatlakozom ehhez a köszöntéshez, hanem az is jó volt, hogy az Európai Unió most eh, nem valami hirtelen ötlettel állt elő, és amögé bizonytalan finanszírozási hátteret produkált, mert sajnos a múltban erre is voltak példák, hogy utólag kellett valahogy meg, létrehozni azt a segítséget, amit egy adott hirtelen helyzetben valamelyik vezetőnk szükségesnek látott fölajánlani. Itt azt gondolom, hogy kiegyensúlyozott és jó lépések történtek, és az az összességében több mint 330 eh, millió, ami a különféle csatornákon, de az Európai Unión keresztül eh, érkezhet, itt a kiosztott eh, anyagra is gondolok, az, az eléri a, a arányos és a lehetőségekhez képest megvalósítható összegeket, anélkül, hogy a következő évek költségvetésére valamilyen fajta extra vagy rendkívüli nehéz terhet hozna létre. De mindentől függetlenül azt gondolom, hogy nekünk tovább kell dolgoznunk azon, hogy az ilyen esetekben a megfelelő rugalmas és gyors döntési lehetőségek meglegyenek. Tehát most én azt tartom jónak, hogy nem kritikaként kell megfogalmazzuk a, lépése, a, a fölvetéseinket, hanem támogatóan tudunk mellé állni a bizottságnak, és ez, ez mindenképpen jó, jó dolog. Ugye a plenáris ülésen is megemlékeztünk már a tragédiáról egy tiszteletadási és udvariassági gesztussal, valóban történelmi mértékben párját ritkító tragédiával állunk szemben, és én arról nem vagyok meggyőződve, hogy az, amit most eh, előre láthatóan mobilizálni fogunk, az végül elég lesz. Tehát azt hiszem, hogy itt most teljes mértékben támogatnunk kell a bizottságot, és ugyanakkor készen kell lennünk arra, hogy további erőfeszítéseket is tegyünk, ha a helyzet azt megköveteli, és eh, mint a 2010-es költségvetés felelőse, én azt tudom mondani, hogy minden támogatásra készen vagyok egy megfelelő átcsoportosítással, módosítással annak érdekében, hogyha erre tényleges szükség van, akkor az Európai Unió úgy jelenjen meg a világban, mint amelyik együtt tud, együtt tud érezni és a, a bajba jutottakkal, és vállalja azt a felelősséget, amit mindenfajta gazdasági krízis ellenére Európa gazdasági és anyagi jele, e, ereje e, jelent. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, László. Kérnénk a képviselőket, hogy a mobiltelefonjaikat kapcsolják ki, mert nagyon nagy interferenciát okoznak a tolmácsoknak. Roberto. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani azt, hogy nagyon pozitívan értékelem a pénzügyi eszközök gyors előteremtését a bizottság részéről. Ugyanakkor aggájaim is vannak. A bizottság elmúlt mandátumában kicsit lassan ö, indította be a polgári védelmi eszközöket a, Bar, a Barnier jelentés ellenére, a 2008-as események ellenére, illetve annak ellenére, hogy szeptemberben a ö, környezetvédelmi főigazgatóság azt ö, célozta meg, hogy egy, egy célú központot állítsanak föl és ez most már szerződéses kötelezettség is, tehát hogy a polgári védelmet egy kommunikációs központ segítségével támogassák, ezt most már, ennek most már meg kell jelennie az Európai Unió erőfeszítéseiben. Azt gondolom, hogy mindenképpen helyes választás az, hogyha segítséget nyújtunk, vagy polgári védelmen keresztül, vagy katonai fellépéssel, ahogy ezt, vagy a katonaság segítségével, ahogy erről a tanácsi döntés született tegnap, a haiti fellépésnek megvannak a finanszírozási eszközei, de szerintem költségvetési szempontból is szükség lenne arra, hogy a bizottság eleget tegyen szerződéses kötelezettségeinek. Tehát az előzőek, az előző szokásoknak ellen mondóan azt gondolom, hogy mindenképpen föl kéne állítani a monitoring centert, Természetesen a segélynyújtásnak több fázisa van, ezt kihangsúlyozták az előttem szólók, attól függ, hogy pontosan éppen milyen szükségletek nyilvánulnak meg, illetve hogy hogyan lehet ezeket a kérdéseket menedzselni. Ja, danke sehr. Köszönöm szépen. Most már minden kolléga hozzászólt, és nagyon sok kérdés is érkezett. Arra szeretném kérni a bizottságot, hogy válaszoljon a kérdésekre. Cangel úr? Köszönöm szépen. Néhány szóban magyarázatot adnék arra, hogy mi is történik ott a helyszínen, például azokban az órákban, amelyek egy földrengést követnek. A földrengés január 12-én történt. A Euró és az ECO bürója használhatatlan Poroprenzben. A személyzet és a delegáció néhány tagja életét vesztette, másokat gyorsan evakuáltak. Ennek ellenére január 13-tól az ECO munkakapacitása helyreállt a reptéren, és 14-től, a következő naptól az európai polgári védelmi szakértők meg is érkeztek. Ez azt mutatja, hogy az első választ azonnal meg tudtuk adni, ez fontos. Egy másik helyszín információ, ahhoz, hogy Poroprenzbe érkezzen valaki, három opció van, a reptér, a kikötő és a Santo Domingo-ból vezető út. A reptér azonnal nem működött a földengés után, csak az amerikaiak gyors beavatkozással segítette a működés helyreállítását, és a kikötő csak korlátozottan működik két-három napja, a Santo Domingo-ból vezető útnak megvannak a maga korlátai de Technikailag nagyon nehéz volt Poroprenzbe eljutni. Második dolog, egy háttérinformáció, mint tudják, Haitiban a struktúra nem igazán erős, több éve ENSZ misszió működik ott, hogy segítse a haiti hatóságokat abban, hogy az országot kormányozni tudják. Hogy ez is lefejezte, hogy úgy mondjam, a Földrengés tudjuk. A katasztrófa esetén mindig az első reagálása a helyi hatóságoktól érkezik, még mielőtt a nemzetközi segítség megérkezne. Két-három olyan nap van, amikor a szállítást eh, lehetővé kell tenni, és a minimális koordinációt, majd ha megérkezik a segítség, arra vonatkozóan. Mint tudják, Haitiban az első reagálás eh, a helyszínen, ez az első reagálási lépés nem létezett, és ezt szinte nehéz utána pótolni. Nem szabad elfelejteni, hogy a földrengés szokatlan erősségű volt, másrészt pedig a helyszínen a helyzet rendkívül különösen nehéz. A koordinációs szakértelem 24 órán belül ott volt a helyszínen. Ez bizony teljesítmény, nagy teljesítmény, és hogyha alkalmuk lesz oda menni, akkor azt javaslom, hogy nézzék meg, milyen körülmények között dolgoznak ott az emberek a reptér leszálló pályái mellett. Nagyon nehéz feltételekről van szó, sokkal nehezebb ez a munka. Természetesen nem annyira nehéz, mint azoknak a helyzete, akiket a földrengés érintett. Koordináció, mindig lehet jobban végezni ezt a munkát, nem mondom, hogy minden tökéletes. Több koordinációt kell itt figyelembe venni. Egy, koordináció az európaiak között egyrészt mondhatom, hogy ez jól működik. Hát mindig működhetne jobban, de jól működik, mind a bizottság és a tagállamok között, mind pedig a különböző bizottsági szolgálatok között, polgári védelem és humanitárius segítség a másik oldalon. A helyszínen, itt a helyszínen is, és itt Brüsszelben is az elsősegélyt nyújtók állandó kapcsolatban állnak, úgyhogy nem volt itt nagyobb probléma. A MIK koordinál itt Brüsszelben a tagállamokkal, ez úgy működik, mint egy svájci óra, és a humanitárius segítséget illetően, vagyis hogy mit tesznek a tagállamok, mit tesz a bizottság, ez már rutinszerűen működik, az informatikai rendszert rendszeresen feltöltjük. A humanitárius világ kicsi, mindenki ismeri eh, a többieket, telefonon tartják a kapcsolatot, ez jól működik. Számokat, illetően az EU közösségi költségvetésből polgárvédelem és humanitárius segítség, tagállamok és bizottság, most körülbelül 195 milliónál tartunk ma. Eh, ez ami a helyszínt illeti, a helyszíni koordinációt illetően tudjuk, hogy ez nagyon nehéz, és a minuszta eh, egyrészt eh, rendőri, katonai egységekből áll, másrészt eh, civil egységekből, és ez, ez tudva lévő, hogy a katonai rendőri rész mindig nagyobb figyelmet kap, mint a civil rész a humanitárius segítséget illetően, és nekünk koherensen, következetesen arra kell törekednünk, hogy a MINUSZTA civil polgári részlege nagyobb figyelmet kapjon. És ez igaz a helyszíni működésre. A cunami után is tudniuk kell, hogy reformok történtek a humanitárius segítségnyújtás terén. Különböző klaszterek vannak itt, a menedékhely klaszter, amely a befogadóközpontokkal foglalkozik. Hogyha ezt megvizsgálják, akkor látják, hogy a koordinációs munka mennyire aprólékosan koordinált. Ez az operatív rész háttere. Most néhány szót szólnék a szabályozói pénzügyi döntésekről. Amikor földrengés történik, attól függetlenül, hogy ez mikor történik, egy kronométer indul be a földrengés után, és akkor kezdünk közbelépni. Az ECO főigazgatóság részéről én nekem jogom van 3 milliót azonnal rendelkezésre bocsátani. 24 órára van ehhez szükség, de a pénzügyi eszközök lehetővé teszik számomra, hogy minden beavatkozást finanszírozzak, attól fogva, hogy földrengés történt. Itt nincs semmiféle törés. Ugyanakkor hogyan működünk? Ez is fontos kérdés. Nem a haiti államon keresztül. A humanitárius segítség az mindig azt jelenti, hogy a partnerekkel dolgozunk együtt közvetlenül, 186 civil szervezet, Vöröskereszt és ENSZ lakosított szervezet, ezekkel keret szerződéseink vannak, és ez azonnal működésbe lép, ahogy a, az esemény megtörténik, pénzügyi segítség beindul, akkor a civil szervezetekkel a szerződést életbe lépett, léptetjük. 3 milliót rendelkezésre biztosítunk, és a helyszínen a kommunikáció beindul, mindegyik specializált, szakosodott szervezet. Például a Szento Domingói Spanyol Vörös Kereszt régóta együtt működik velünk az ivóvíz szolgáltatásban. A 3 millió egy része ennek, ehhez a Vörös Kereszthez megy, hiszen ők azonnal átmennek Poroprenzbe, és az ivóvíz szolgáltatást beindítják, Szeretnék még itt egy megjegyzést tenni, hogyha egy humanitárius segítség után befejeződik a segítség, akkor a megmaradt eszközöket megtartják a civil szervezetek, úgyhogy ez ugyanígy van Haiti esetében is, az említett szervezetek esetleg már tíz éve birtokolják ezeket az eszközöket, és ha szükség van rá, újból bevetik őket. Néhány kiegészítést is tennék a plusz pénzügyi szükségletek, igények és az IFAST-tal kapcsolatos meglátásunk, vagy EUFAST. Ez nagyon jó dolog lenne, nem tudom, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy erről döntsünk, de a koordinációs mechanizmus civil vagy polgári védelem terén lehetővé teszi azt, hogy pótoljuk ezt az EU-fásztot vagy IFÁSZtot, amíg ez még nem jött létre. Jobb lenne, ha meg lenne, de az, hogy nincs meg, azért ez nem nagy handicap számunkra, mert a MIK végül is jól működik. Ami a plusz pénzügyi igényeket illeti, mint elmondtam, két hónap múlva nem fogunk leállni a kollégám biztos fog szólni a food facility kapcsolatosan a középtávú igényekről. A food facility nem az a célja, hogy a élelmiszer segélyeket rendelkezésre bocsássa, hanem biztos, hogy még szükség lesz plusz pénzre ahhoz, hogy a sátortáborok létrejöjjenek, és az élelmiszer segítség továbbra is biztosítva legyen. Az első elem a sürgősségi segélyek felszabadítása, a költségvetési főigazgatósággal nagyon jó az együttműködik. Egyébként köszönöm az önök bizottságának is, hogy az, hogy milyen gyorsan biztosítják számunkra a plusz szükségleteket adott esetben. Haitiban a sürgősségi segítség beindult. Biztos, hogy lesznek, akik azt mondják, hogy többre lett volna szükség, de ez majd később derül ki. A lényeg az, hogy két-három hét múlva pontosan fogom tudni, hogy milyen igényekre lesz szükség Haiti esetében észszerű módon, majd a költségvetési főigazgatósággal megtárgyaljuk, hogy mi a legjobb bálás válasz, bocsánat erre. Remélem, hogy sikerült az összes kérdésre válaszolnom. Bokros úr megjegyzése, koordináció az USA-val. Vannak nehézségek, ezt mindannyian tudják, hiszen az ENSZ koordinálását nem fogadták el azonnal, vagy nem vetették alá magukat, de viszont nagyon jó mechanizmus működik ott a helyszínen, az OSZÁK, On-Site Operation Coordination Center, amely a koordinációt, a szükséges koordinációt folytatja az elsősegély csapatokkal együtt, vagyis azokkal együtt, amelyek azonnal érkeztek, hogy a romok alá szorult áldozatokat kimentsék. Köszönöm. Köszönöm a pontos válaszokat, átadom önnek a szót. Igen, csak szeretnék hozzátenni valamit. Szerintem három alapvető kérdés van. A sebesség, a koordináció és a számok. Először a sebességet illetően. A nem humanitárius segélyeket illetően, amely az újraépítés célozza. Már a 100 milliót említettem korábban. Ezek olyan számok, olyan erőforrások, amikhez majdnem rögtön hozzá lehet férni. A haiti kormány is egyetértett, hogy segítsük őket ezzel az összeggel. A kérdés csak az, hogy megjelöljük pontosan, hogy mire fordítsuk ezeket a pénzösszegeket költségvetési támogatást is adhatunk a haiti hatóságoknak, hogyha megfelelőek a körülmények. Ez az egyik oka annak, hogy jövő héten ellátogatunk oda. Aztán van a sürgősségi eljárás a kotonúi egyezmény keretében. Hogy el lehet kerülni bizonyos olyan szabályokat, amelyek egyébként a közbeszerzésre vonatkoznak, de megkerülhetők válság idején. Aztán a sebességgel kapcsolatban a tervezést is fel kell gyorsítani. Az egyik hiba, amit elkövethet az ember, hogy rövid távon tervez, és nem figyel a jövőre. De nem csak jövő héten van szükségük segítségre. Kell egy második fázis is, ahol a haiti hatóságok már uralhatják a helyzetet. Ebbe is bele kell gondolnunk. Aztán a tervezés és a finanszírozás ezért van az, hogy nem csak humanitárius segélyek vannak, hanem van egy 100 milliós nem humanitárius segély. A második pontom az összehangolás. Sajnos nem tudunk pontos számokat a tagállamoktól, de ennek ellenére mi magunk mobilizáltuk az egyes tagállamok fejlesztési osztályait, fejlesztési egységeit, és a következőket kértük tőlük. Általában véve tudjuk, hogy az egyes tagállamok nagyjából mennyit szánnának rá az akcióra, ezen kívül próbáltuk megosztani a munkát. Nem akarjuk, hogy mindenki ugyanazt segélyezze Haiti felé, ne legyenek átfedések. Tehát Brüsszelben február 8-án, 9-én lesz egy ilyen ülés, és La Granja-ban már február 18-án Spanyolországban is lesz egy ezzel kapcsolatos ülés, és akkor majd pontos számokat is tudunk. És akkor majd meg áttekintjük, hogy mik az eredmények. Azt hiszem, hogy a koordináció teljes áttekintését márciusban kellene megejtenünk. Az amerikaiak és a kanadaiak nyilván szeretnék a latinamerikai országok szerepét kitomborítani. Brazília és a Dominikai Köztársaság nagyon sokat segítenek a helyzetben, és azt hiszem meg kellene nekik köszönnünk. Például ők biztosítják, hogy a szárazföldi út nyitva marasson, nincsenek fennakadások, nincsenek dugók. Úgyhogy ez nagyon fontos, nem csak a pénzügyi koordináció, hanem az is, hogy miket hangsúlyozunk, mik az első lépések. Aztán az újjáépítést illetően még túl korai ez. Beszélnünk kell az újjáépítési bankkal, az ENSZ egységeivel, a UNDP-vel, és majd jövő héten lesznek becsült adataink, de most még nincsenek úgyhogy erről nem tudok beszámolni. És az, hogy a fejlesztési alapon kívül kell -e még nekünk más erőforrás, nem tudom megmondani. Ami a food facility kategóriáját illeti, említettem egy programot, ahol maradt tartalékunk, maradt többletünk egy FAO programból hogy segítséget tudjunk nyújtani. Aztán van a gazdasági újraépítési terv, nyilván ezt is mobilizálni lehet. A mi szerepünk nem csak az, hogy humanitárius segélyt nyújtsunk, hanem az is, hogy megfontoljuk, hogy hogyan lehetne újraépíteni a haiti államot. Személy szerint talán ez sokkoló, az a benyomásom, hogy márciusban azt fogják mondani, hogy hatalmas összegeket áldoznak majd az újjáépítésre, de biztosítanunk kell, hogy valóban megérkezzen a pénzt. Nagyon könnyű ígérgetni a konferenciákon, de biztosítanunk kell, hogy valóban beérkezzen a pénz. Aztán volt még egy kérdés, de Güst biztos és Pibalks biztos jelölt úr is ellátogattak a parlamentbe. Mindent a parlamenttel együttműködve kívánunk megvalósítani. Nyilván ezt a gyakorlatot folytatjuk, és nyilván szívesen állunk a rendelkezésükre. Szeretnénk átláthatóságot és teljes politikai támogatást kapni. Ez egy hosszú távú projekt. Haiti eddig is problémás terület volt, most még rosszabb lesz a helyzet a parlamenttel fontos ez ügyben dialógust folytatni. Köszönöm szépen a főigazgató uraknak a megjelenést, a szakbizottság nevében köszönetet mondok, megköszönöm a válaszokat, a sok adatot. Nos, a Költségvetési Bizottság ilyen esetekben természetesen segíteni akar önöknek, nem lelassítani kívánjuk az önök munkáját de látom, hogy a dolgok már maguktól is jól működnek, és hogyha vannak olyan szabályok, egy intézkedések, amelyeket meg kéne változtatni, akkor ebben is szívesen segítünk. Aztán, amikor arról volt szó, hogy a dolgok mennyire gyorsan történnek, nos, a food facility és az élelmiszer segélyek tekintetében nagyon örülünk annak, hogy rendelkezésre bocsátották a szükséges összegeket, és már most a haiti lakosság rendelkezésre bocsáthatjuk ezeket. De miután olyan lassú ez a folyamat általában, ne felejtsük el úgy, ne felejtsük el azt, hogy Barrozó úr nagylelkű ajánlatával változtak meg a helyzet, változott meg a helyzet. Az afrikai országokat kívánta őt segíteni, hiszen megemelkedtek a vetőmag, illetve olajárak. Őket kívánta Barroso úr segíteni abban, hogy a következő aratásra felkészüljenek. Ekkor került sor két évvel ezelőtt erre a Barroso javaslatra, aztán a tanács és a parlament is megtárgyalt ezt a javaslatot, és még mindig nem napra készek a dolgok. Közben megváltoztak a, megváltozott a gazdasági helyzet, meg tudták vásárolni a vetőmagokat a gazdák. Tehát van példa arra, hogy lehet jó programokat kidolgozni, amelyek megfelelnek, megfelelnek a szükségleteknek, de sajnálatos módon ezeket nem lehet mindig olyan gyorsan alkalmazni, ahogy ezt szeretnénk. az európai politikusok, vezető politikusok általában a tragédiák után nagy lelkű felajánlásokat tesznek, de egy-két hónappal később erről elfeledkeznek. A Lisszaboni szerződés értelmében minket a parlamentet azonnal tájékoztatni kell a fejleményekről, nem azért, hogy gátoljuk önöket munkájukban, hanem hogy segítsünk önöknek. Nagyon örültem Zangler úr javaslatának. Hiszen ugye azt említette, hogy ez a tragédia spontán segítségnyújtási hullámot váltott ki, ez nagyra becsülendő, de jó lenne, hogyha ezen felajánlásokat össze lehetne kötni az ECO vagy más fejlesztési programok büdzséjével. Tehát itt nyilván lehet, dolgo, lehet a dolgokat még javítani. A jelentéstevő bizonyára javaslatokkal él majd a tekintetben, hogy hogyan lehet az Európai Unió forrásait növelni, koordinálni, ezt majd a következő költségvetésben figyelembe vesszük. Köszönöm szépen a főigazgatónak tehát a megjelenést, ezzel le is zárnám ezt a napirendi pontot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kicsit le vagyunk maradva a rendel, de még két szavazásra sort kéne keríteni. Ingát arra kérem, hogy a 14-es napirendel, napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztasson minket. Az épület politika épületi politikával kapcsolatban bizonyára emlékeznek arra, hogy decemberben a szakbizottsági ülésem Holmájer asszony beszámolt a helyzetről, és az ISPRA projektről is beszámolt. Az eljárási szabályzat 179. cikkének értelmében mi döntünk arról, hogy adunk-e véleményt ez ügyben, avagy nem. Holmájer asszony beszámolónak következtében üdötöttünk, hogy ezt megtesszük majd. Sajnálatos módon Holmájer asszony most nem lehet itt, egészség ezt nem teszi lehetővé, de Inge helyettesíti őt. Tehát ajánlás született a véleményről, és hogyha a Költségvetési Bizottság ezzel egyetért, levelet írunk majd meg, amelyet én írok alá, és ez formalizálja a javaslatunkat. Köszönöm, nagyon rövid leszek. A raportőr nagyon nagy erőfeszítéseket tett, hogy amit az ügynökség magától előteremthet, az ne a parlamentet terhelje költségként. A rádióaktív sugárzással is foglalkoznak, ezt mind-mind ellenőrizte. Ezért a raportőr azt javasolja, hogy Szavazzuk meg, és én is ezt támogatom. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Inge figyelemre méltóan pontos és visszafogott józan ez mindannyiunknak jó például szolgál, főként a latinoknak, akik a teremben vannak, beleértve jó magamat is az előadó pozitív véleményt mondott, levelet írunk, ki van az előadó mellett, ki van ellene, egy, tartózkodás, nincs tartózkodás. Hozzáteszem, hogy ha eljön az idő, meg kell nézni, hogy az ISPÁ-ban esetleg nem küldünk el egy delegációt a Lago Maggiore partjaira, az egyik legszebb vidék, a föld egyik legszebb tája, és az olasz kollégák is elkísérnének minket. Nagyon jó ez a javaslat. Ön specialistája a nukleáris erőművek lebontásának, úgyhogy ez mindenképpen helyén való. akkor ezt az örömteli pillanatot kihasználjuk arra, hogy visszatérjünk a 12-es napi rendi pontunkra, mégpedig az Európai Parlament 2010. évi költségvetésének költségvetés módosítása. A koordinátorokkal, és ma, tegnap is ma kellett erről beszélnünk, erről a témáról, és szükségesnek éreztük az, hogy korán reggel Pitella alelnökkel kapcsolatba lépjünk mivel rájöttünk arra, hogy itt értelmezési probléma van a, az önfegyelmezési szabályról van szó. Maga a parlament önmagára róta azt a kötelezettséget, hogy a költségvetésében ne lépjen túl a 20%-os adminisztratív költséghatáron a pénzügyi, a éves pénzügyi keret ötös kategóriáján belül, és ezt a szabályt 1988 óta tartjuk be. Manka úr jelentésével kapcsolatos vitában kiderült az előző ülésünkön, hogy a csoportban nagy az egyetértés azt illetve hogy a büró javaslata elfogadható, jó, ezt egy kicsit mindenképpen csökkenteni kell azért, hogy a 20%-on belül maradjunk. Akkor a büró prezentálta ezt az egész problémakört, és jó akarattal járt el, mindannyian jó akarattal lépünk fel és cselekszünk, de volt itt egy hiba, de mi jó hiszeműen tárgyaltunk, viszont az én feladatom elnökként az, hogy jó szándékkal hozzuk a döntéseinket, és ugyanakkor teljes mértékben tájékozva legyünk. És akkor mindenki politikai felelőssége szerint szavaz, és aztán bármi legyen a szavazás eredménye, az lesz a jó szavazás. A lényeg az, hogy jóhiszeműen járunk el. A bűró módosított költségvetési projektet terjesztett elő nekünk, és mi magunk is az előadó javaslatai alapján vitatkoztunk, és úgy tartottuk, hogy 20,04 százalékot javasol a bűró az ötös kategória esetében, de közben a valóságban, miután itt ellenőriztük a számokat, most nem mondom meg, hogy milyen okból tettük meg ezt az ellenőrzést, most erre nincsen időnk, végül megszavaztunk egy kezdeti költségvetést, 2010-es költségvetést a múlt decemberében, ami 20 19,2 és nem pedig 19,9 mint ahogy mi hittük. Kicsit váratlan helyzetbe kerültünk, és ez azt jelenti, hogy a bűróval szoros kapcsolatba kell maradnunk. A helyzet új, a bűrónak is, meg nekünk is. Így én nem aggódom a vég kifejletet illetően, mert a konszenzus igen széles a bizottságban azért, hogy a büró konkrét javaslatát megtartsuk. Viszont felmerül számunkra a kérdés, hogyan fogjuk a plusz intézkedéseket finanszírozni, és hogyan fogjuk kezelni majd a jövendő döntés nyomán hogyan fogjuk ezt az önkorlátozási kötelezettséget betartani a 20%-ot illetően, mikor közben tudjuk, hogy, hogy azért egy picit át is léptük már a 20%-ot. Így, ennek alapján megköszönöm az előadó munkáját e tárgyban, és felkérem, hogy tegyen nekünk javaslatokat azért, hogy most megvizsgáljuk, hogy most fogunk-e szavazni, vagy pedig ha az előadó más javaslatot tesz, akkor úgy járjunk el. A célunk az, még egyszer elmondom, ez világos, úgy kell eljárnunk, hogy a februári plenáris szavazhasson. Mert az eljárást emlékeztetem, ez az estimétek idéglenes állapotáról lesz ez a szavazás, aztán ez átmegy a végrehajtó bizottsághoz, még mielőtt a tanács és a parlament a hivatalos olvasatot megejtené. Ez a hivatalos eljárás, és a Lisszaboni szerződés értelmében a parlamentben csak egy plenáris olvasat van, a az idéglenes állapotnak megfelelően, majd pedig ez átmegy az Európai Bizottsághoz, és ott a tanácsban lesz egy szavazás, valamint a parlamentben lesz egy hivatalos, egy olvasatban történ, egy olvasat után történő szavazás. Vladimir. E, Köszönöm szépen, elnök úr. Kérem, engedjék meg, hogy tájékoztassam önöket a helyzet részleteiről. Tavaly októberben az első olvasatban elfogadtunk ezt a költségvetést, elfogadtuk a költségvetési szervezetet. Az első olvasatban elfogadtuk a költségvetéseket, és aztán novemberben egyeztető tárgyalásokat folytattunk a bizottsággal és a tanácssal. Kiegyeztünk abban, hogy Európa megújítására 126 millió eurónyit szánunk. Az ötös kategóriát feltöltöttük ezzel. Hogyha a plafont lejjebb eresztjük, akkor változik a viszony, és A 19,87%-ból így lett 20,2%. Ezt fogadtuk el tavaly végül. A 20%-os plafont illetően az ötös kategóriában ezt 1988-ban mi fogadtuk el a parlamentben. Ez egy belső mechanizmus a parlamentben, amely ránk ró bizonyos korlátozásokat. de akkor még nem létezett sem a Lisszaboni szerződés, sem a magatartási kódex. Idén azonban a képviselői magatartási kódex azt eredményezte, hogy kaptunk pluszban 44 millió eurót. Ha ez a kódex nem lépett volna életbe, akkor problémánk lett volna a platform betartatásával. Találtunk egy megoldást, amit szeretnék előadni. Természetesen az elnökség 2010-re vonatkozó javaslatát elfogadtuk. A Lisszaboni szerződés hatásait figyelembe vesszük, és az első olvasatot szeretnénk továbbra is megőrizni. A mai javaslat, amiről beszélhetünk, az az, hogy megtartsuk a százalékot az első olvasatból, annak érdekében, hogy semleges költségvetésünk legyen a Lisszaboni szerződés után is. Hogyan érhetjük ezt el? Van három tartalékunk, az épület, új prioritás, illetve a váratlan események tartaléka ezekben találhatunk új erőforrásokat annak érdekében, hogy az első olvasatban elfogadott százalékos határt betarthassuk. Ez a koordinátori ülés sen született egyik lehetőség. Ha valakinek van más javaslata, én nyílt vagyok, szívesen meghallgatom. Köszönöm. Très bien. Alors, euh, je, je note les... Köszönöm. Szeretném még kiegészíteni azt, amit az előadó mondott. Egyébként köszönöm a tájékoztatását. Ha megpróbálunk gyorsan haladni, akkor szerintem a következő a helyzetállás. Az én javaslatom kiegészítve az előadó által elmondottakat. Megpróbáljuk betartani a határidőket, hiszen arra elköteleztük magunkat, vagyis, hogy februárban a plenárisra menjünk ezzel az ügyel. A parlamentnek plusz eszközökre van szüksége, ezt figyelembe kell vennünk, és a büró javaslatai megfelelnek, úgy látom, a képviselők többségének. A parlamentnek az az érdeke, hogy a plusz eszközöket minél gyorsabban felszabadítsuk, megteremtsük, és ezért kell a februári határidőt tartani. Az Európai Uniót már hónapok óta kritizálják a lassúsága miatt. Például lassan ratifikálta a Lisszaboni szerződést, lassan állítja fel az Európai Bizottságot, úgyhogy sajnálatos lenne, ha maga a parlament időt veszítene új felelősségi köreinek gyakorlása terén az új szerződés értelmében, vagyis a plusz szükséges személyzetet nem venni fel, stb. Ezért kell a februárhoz ragaszkodni. Azután itt van egy új elem, ami meglepett minket is, meg a bürót is. De közben a büróval jó viszonyt akarunk fenntartani. Amikor igazi nézetkülönbségek vannak, akkor annak hangot kell adni, és dönteni kell. De amikor egyetértünk, akkor a felesleges harcokat el kell kerülni. Ez azt jelenti, ahogy az előadónk javasolta, és Görön erm is felszólalt erőteljesen a koordinátorok ülésén, László is. Szükségünk van arra, hogy hivatalosan újból beszéljünk a büróval. És így ez azt jelenti, hogy szükségünk van egy egyeztető típusú ülésre, még mielőtt előterjesztjük javaslatunkat, és ezt a plenáris döntése számára előterjesztjük. Éppen ezért a jövő héten kellene, február 3-án ezt az egyeztető ülést megtartani. Az előadó a következő javaslatot tette, hosszú, hosszú megbeszélések után a koordinátorokkal együtt. Ez javaslat a következő. Ma elfogadjuk, ma szavazunk, és elfogadunk néhány módosítást az előző vita szellemében. Majd találkozunk egyeztető ülésen a következő héten, február 3 körül a Kölcsövetési Bizottság delegációja találkozik a büró delegációjával egyeztetésre, és az egyeztetés eredményének mértékében meglátjuk, hogy kell-e még egy újabb költségvetési bizottsági ülés azért, hogy a mai szavazást kiegészítsük, és ez a plenáris hét hétfőjén történhet meg, és akkor vagy szerdán, vagy csütörtökön szavazunk erről a plenárisan. Ez az egész manővernek a lényege. Szerintem ennek alapján, hogyha elég széles a konszenzus a követendő lépést illetően, akkor a szóbeli módosító indítványokat illetően ezeket elkészítették, de még nem osztották ki önöknek. A lényeg, két módon lehet ennek neki kezdeni. Van egy javaslat, amit az előadó fog ismertetni, ami pontosítja a helyzetet, és ami szavazásra bocsátja egyrészt a megállapodást az új intézkedésekről, melyeket a bürókért kér, 13 millió 13 millió 400 ezer euróról van itt szó, de ami ugyanakkor azt kéri, hogy a 13 millió 400 ezer teljes mértékben a rezervből finanszírozzuk, és ez részletezi ezeket a megtakarításokat tartalékonként, tartaléktípusonként. Ennek a prezentálásnak az az előnye, hogy pontos. Van hátránya, most én itt szabadon beszélek, nyilvánosan, a hátrány az, hogy tárgyalunk kell a büróval, és ott mi megnyilatkozunk a szükséges megtakarításokról, még azelőtt, hogy a bürót megkerestük volna ezzel az ügyjel, és tájékoztattuk volna az értelmezési hibákról. És így talán igen, élénken fog erre reagálni a büró, erre az egész ügyre. Van egy másik lehetőség, az előadó módosításaival együtt elmondanánk, hogy egyetértünk azzal, hogy további eszközöket bocsássunk rendelkezésre, maximum 13 millió 400 ezer mértékben, de ma még ne mondjuk el, hogy ezt a 13 millió 400 ezeret hogyan kellene finanszírozni, hanem szavazzunk meg egy módosító indítványt, amelyben elmondanánk, hogy a Költségvetési Bizottság mandátumot ad egy delegációnak arra, hogy kontaktusba lépjen a büróval, azért, hogy tisztázza a szükséges eszközöket ahhoz, hogy a plusz igényeit a bürónak finanszírozni lehessen, ezekkel egyébként egyetértünk, de mindezt úgy tegyük meg, hogy a költségvetési fegyelem szabályait tiszteletben tartsuk, és számokat nem mondanánk, mert akkor meghagynánk magunknak azt a lehetőséget, hogy erről tárgyalni tudjunk a büróval. Tehát két változat van, vagy nagyon pontosak vagyunk, vagyis állást foglalunk, elmondjuk, hogy a Költségvetési Bizottság azt szeretné, hogyha az ősz plusz eszközt, amit a büró kér, azt a rezervből, a megtakarításból finanszírozzuk, és még részleteznénk is, hogy mi hogyan képzeljük el a különböző tartalék kategóriákból ezt a, az elvételt, vagy pedig azt mondjuk, hogy zöld utat adunk a bíró által kért plusz eszközöknek, egyetértünk, de közben emlékeztetünk arra, hogy a pénzügyi fegyelmet be kell tartanunk, a 20%-ról van szó, és mandátumot adunk egy delegációnak. De akkor nem lépünk túl gyorsan, és nem vesszük el azt a bürótól, hogy ő maga valamilyen feladatot elvégezzen, ami egyébként rá is hárul. Hogyha a bűró úgy gondolja, hogy más sorokból akar elvenni megtakarításokat a finanszírozáshoz, akkor majd a büró ezt meggondolja, és majd ő tesz javaslatot arra, hogy mit honnan vegyünk el. Portás úr, majd Görán, Inge és Helga. És Bokros úr gyorsak legyünk, mert kevés az idő. Távirati stílusban, mondja Portás úr, szerettem volna tájékoztatni a Költségvetési Szakbizottsági Bizottság többi tagját, hogy én szeretném magam távol tartani ezen egyez, megegyezéstől, ami a koordinátorok ülésén született. A következő okoknál fogva teszem ezt. Szerintem a szakbizottságokban, illetve a frakcióknál további munkatársak lenne szükség, illetve szerintem működési hiba az is, vagy rossz döntés, hogy a 2010-es évre 1500 euró plusz pénzt szavazzunk meg a, a költségvetésnek, a képviselőknek, és ez gondot okoz a jelen, év, jelen idei évben is, illetve a jövőben is majd gond lesz ez. Ez az 1500 eurós titkársági plusz pénz semmilyen értelemben nem bír, ezt a jogszabályok nem rögzítik. És azzal sem értek egyet, hogy a tartalékokból finanszírozzuk a plusz költségeket. Elnök úr javaslatával kapcsolatban pedig azt mondanám, hogy le kell szögeznünk, hogy a tartalékokból való finanszírozás a 20, vagy, a, vagy amit a büró szeretne megtenni, a 22 vagy 23 milliós plusz finanszírozás a tartalékokból. Nos, ez elfogadhatatlan, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy magunk előtt görgetjük a problémát, nem mondjuk ezt majd, Na most statisztikai hibát követtek el, nem lehet ezt a hibát megoldani a tartalékú felhasználásával, illetve új hibának számít az is, hogy 1500 euróba szeretnénk megnövelni a képviselők jussát, titkársági pótléka. Köszönöm a világos megnyilatkozást, kedves kollega Külán. Uh, Köszönöm szépen. Azt szeretném elmondani, hogy én a jelentéstevő javaslatát úgy támogatom, vagy az megfelelőbb számomra, hogyha ebben benne vannak a számadatok. Először is ez átláthatóbb, és még így is azt gondolom, hogy valamennyire rugalmas ez a javaslat, hogy ezt ki, hogyha ö, végül nem pontosan ez a megoldás születik majd, ami a javaslatban olvasható, akkor még mindig benyújthatunk módosításokat. Másodszorban azért lenne jó számadatokat megadni, mert így elkerüljük azt, hogy újabb költségvetési szakbizottsági ülésre kerüljön sor. Hogyha ilyen nyílt mandátumunk mandátumot kapunk, akkor még egy ülésre sort kell keríteni, még egy ülést kell szervezni, rendezni, amikor a számadatokról kell szavaznunk. Tehát ezt el kéne kerülni. Szerintem ez megoldható. Tehát átláthatósági okokból, illetve racionális okokból, hogy ne legyen még egy ülésre szükség, szerintem úgy kéne a jelentéstevő javaslatával élni, hogy azokban benne szerepeljenek már a számadatok. Igen, de ennek az a feltétele, hogy mindenképpen szükségünk lesz egy új költségvetési ülésre. Kivéve akkor, hogyha a bűró teljes mértékben elfogadja a mi mai szavazásunkat. Ha nem, a módosításaink megvizsgálásához mindenképpen kell egy plusz ülés. Hozzáteszem, hogy szokás szerint mindig két opció van kezdetben, de lehet egy kompromisszumos opciót találni. Lehet például számokat megadni, de a részleteket nem adjuk meg, például az, hogy mi a tartalékokat melyik sorból akarjuk elvenni. Ezt csak azért mondom el, hogy gondolkodjanak rajta. Ingeborg. Köszönöm szépen arra szeretném kérni, hogy ne szavazzunk már olyan dokumentumról, ami még el se készült én úgy gondolom, hogy semmi szükség arra, hogy most szavazzunk. Most Strasbourgban szavazunk. Látogassunk el a bürohoz inkább. Ez, ez egy vakrepülés. Akkor nem tudjuk így képviselni a Költségvetési Szakbizottságot. Elnök úr, két papírt kaptunk. Két különböző szóbeli módosítással. Most akkor melyik az érvényes? Hát ez félig van, akkor kész, most akkor nem tudom, melyik a jó, javítsuk ki a hibákat, és utána készítsünk új javaslatot. Köszönöm. Merci, Inge. Euh, monsieur... Köszönöm, Inge Bokros úr. Köszönöm. Ezt a kérdést nagyon részletesen megtárgyaltuk a koordinátorok ülését, és arról kell tájékoztatnom a szakbizottság többi részét, hogy nem született konszenzus, úgyhogy ne csináljunk úgy, mintha megegyeztünk volna. Én az alapokban nem értek egyet egy olyan költségvetési folyamattal, vagy eljárással, ami a tartalékok terhére történik, hiszen a tartalékok nagyon fontosak abból a célból, hogy a jövőre nézve rugalmasak tudjunk lenni. Ez egy egyetértek Portes úrral, aki világosan kimondta, hogy máshogy is le lehet nyesni a kiadásokból. Ott van például ez az 1500 eurós megnövelése az asszisztensek jussának. Lehet, hogy nem most kéne ezt megtenni, vagy megbeszélni, és minden tiszteletemmel nem tudok egyetérteni Jöran Fermel abban, hogy el kéne kerülni egy rendkívüli költségvetési bizottsági ülés. Ha kell, akár éjjel-nappal itt ülünk, ha jó javaslatokat lehet megtárgyalni, hogyha értelmes dolgokat lehet kidolgozni, úgyhogy én elnök úr második javaslatát támogatnám, aki azt mondta, hogy először nyílt tárgyalásra kell sort keríteni a büróval, megnézzük, hogy ennek mi az eredménye ők, mit javasolnak, aztán pedig legyen kobülés a jövő héten vagy Strasbourgban, és utána folytatjuk. Köszönöm, kedves kollega, és köszönöm a kollégáknak, hogy mindig nagyon pontosan elmondják, mi az álláspontjuk. Godmanis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy két dolgot kellene elmondanunk. Most mások a számok, mint amiről eddig beszéltünk. Úgyhogy alapvetően ki kell egyeznünk. Vagy emeljük a költségeket, vagy nem. Ha egyetértünk abban, hogy emeljük az ötös kategóriában, akkor el kell dönteni, hogy a 4 milliónyi tartalék, és a másik két tartalék, ezek fenntarthatóak, vagy nem? Hogyha ezek fenntarthatóak, és lehetséges ezeket felhasználni, akkor ezt a C szóbeli módosítót támogatnám. Mert mi lenne a különbség, hogyha az egyeztető tárgyalásra jutunk, és akkor néhányan elmegyünk, és még mindig nyitott marad a kérdés. Mi az értelme elmenni békéltető tárgyalásra, hogyha fogalmunk nincs arról, hogy mivel lehetne növelni a kiadásokat? De, hogyha megállapodunk, hogy azt a politikai döntést hozzuk, hogy ezt a három tartalékot fel lehet használni, akkor van értelme, de Bianco csekkel nem lehet kezdeni egy békéltető tárgyalást, hogyha az se nyilvánvaló, hogy milyen tartalékból a frakcióknak sem könnyű így hangot adni a véleményüknek, úgyhogy volt olyan javaslat, hogy ne növeljük a költségeket, de aztán hallottuk, hogy erről szavaznunk kell. Aztán a második kérdés. Az ötös pont C szóbeli módosító indítványával egyetértünk-e? Ha igen, akkor mi lesz itt a bizottságnak és a tanácsnak a reakciója? A probléma nem tudom, az, hogy az új eljárásban nem csak egy olvasat van? Vagy ha a többi intézmény azt mondja, hogy ezek a tartalékok nem, de ezekhez nem lehet hozzányúlni, akkor lehet újra egyeztető tárgyalást kérni? De szerintem Bianco kell elmenni az egyeztető tárgyalásra, ennek semmi értelme. Úgyhogy azt gondolom, hogy támogassuk a raportőr C szóbeli módosítóját az ötös ponthoz, de Sajnos van egy problémánk, még így is a plafonnal. Nem tudom, honnan teremtjük elő 13 millió eurónyit. Köszönöm, kedves kollega. Meg kell érteni azt, hogyha Godmanis úr, önhöz beszélek, kedves kollega, kedves barátaim, hogyha elfogadjuk hogyha szavazzunk és pontosítjuk, melyek azok a költségvetési sorok, amelyeket a rezervekből, a tartalékokból fel akarunk használni az új eszközök finanszírozására, akkor nincs mit megtárgyalni a büróval, ez világos. Ha egyeztetést akarunk a büróval, akkor meg kell hagyni mozgásteret azoknak, az embereknek, akik a bíróval majd tárgyalni fognak. A tárgyaló feleknek meg kell adni a keretet, limiteket, vagyis 13 millió 400 ezeret elfogadunk az új eszközöket illetően, ami az óvatossági intézkedéseket illeti, ott van a szabályzat, a 20 betartása, és azután meglátjuk jó hiszeműen, meglátjuk, hogy hogy alakul ez a tárgyalás a bíróval. Ha azt mondjuk, hogy 13 millió 400 ezret innen és innen és innen elveszünk, szerintem akkor ez nem tárgyalás. Ez inkább kicsit brutális állásfoglalás. László. Köszönöm, elnök úr meghallgatván a vitát, szerintem világos az, hogy még nem alakult ki a helyzet ah- arra, hogy végleges döntést hozzunk. Úgyhogy visszatérnénk a frakcióm eredeti javaslatához, dö- ja, ö, halasszuk el a döntést, tárgyaljuk a büróval, és kiegyensúlyozottabb megoldási javaslattal ismételten tűzünk napirendre a kérdést. Néha előfordul, hogy nem tudunk megegyezni, nincs egyöntetű állásfoglalás, de hát ilyen a politika, ilyen az élet. Viszont, ha úgy jól látom, a büro eredeti javaslatát kövessük, nyomonkövetésének többsége van, tehát a Lisszaboni szerződés és egyéb körülmények miatt bizonyos költségvetési soroknál meg kell növelni a költségvetést, ezt a büró is, ezt javasolta a büró, és ezt a nagyobb frakciók támogatták. Nos, ez a javaslat egy problémához vezetett, ezt viszont nem tudjuk most megoldani. Ha elfogadjuk, és a frakcióm egyébként nem fogadja el, azt, hogy a megjelölt sorokban a tartalékokat felhasználjuk, akkor gyakorlatilag nem vagyunk tárgyalókész helyzetben. Minden szimpátiám az öné, Godmani is úr, de hát értékeljük át a helyzetet, gondolja újra. Illetve az is fontos, amit Bokros, az is fontos, amit Bokros úr elmondott, vajon miért vagyunk olyan biztosak abban, hogy a tartalékokat kell felhasználni? A, a pénz elköltéségért a büro a felelős, ő dönt majd arról, hogy mely költségvetési sorokat kurtítja meg. A szóbeli módosításban van egy hatos pont, mely szerint egy rendkívülésre kerül majd sor, ahol elfogadjuk a számadatokat, tehát most teljesen felesleges bármiről szavaznunk. Miért kéne most szavazni? Hát nem tudunk előrelépni. Véleményem szerint Arról kell most döntenünk, amiről tudunk dönteni. Mi, mint a Költségvetési Bizottság tagjai, nem mondhatjuk azt, hogy nem szeretnék rendkívüli ülést, mikor a helyzet rendkívüli. Én mindig is felszólalok a Strasburgi hétfő ülések ellen, de ebben a helyzetben, függetlenül attól, hogy Strasbourgban kerül sor erre, vagy a jövő hét végén, hát teljesen más döntést kell tudni hoznunk egy ilyen rendkívül ülésen, tehát amikor viszmajor van, illetve amikor elképzelhető, hogy meg lesz a többség, akkor így kell döntenünk. Azt mondanám, hogy van ne szavazzunk, hogyha a többség szavazni akar, akkor ne ö, szerepeljenek ö, számadatok, illetve ne így oldjuk ezt meg, illetve megszavazzuk azt, hogy legyen rendkívüli ülés. Nem foghatom fel, hogy miért kell most alapkérdésekben, részletekbe menően nyilatkoznunk, egyet kell kikötni, ez pedig az, hogy ezen és ezen költségvetési soroknál, soroknál növekedést kérünk. Köszönöm az előadókért szót. Majd visszatérünk a többi hozzászólásra. Vladimir. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Értem mind a két véleményt, amit hallottunk, és én középutas megoldást javasolnék. Van egy új javaslatom. Remélem, hogy ez megoldást teremt. Egy dolog fontos hogy egyértelmű legyen, hogy milyen álláspontot képviselünk majd az egyeztető tárgyaláson. Ilyen mandátum nélkül nagyon nehéz tárgyalásokat folytatni. Én úgy gondolom, hogy azt kellene mondanom, hogy 13,4 millió euróra van szükség, de ne specifikáljuk, hogy melyik tartalékból érkezzen ez az összeg. Aztán ezt rábízzuk az elnökségre, döntsék el ők hogy honnan teremtik elő ezeket az összeg, ezt az összeget. Ez a javaslatom. A koordinátoroknak a többsége is úgy, tört, úgy tűnik, hogy ezt támogatja. Tehát nem nevezzük meg, hogy mely tartalékból érkezzen az összeg. Ez egy jó megoldás a következő tárgyásokra. Köszönöm, Fernás úr. Hallotta az előadó utolsó javaslatát. Elnök úr! Eddig amikor azt hallottam, hogy áthágjuk a 20%-os szabályt, addig azt gondoltam, hogy általában véve megegyezünk abban, hogy a Lisszaboni szerződés szerint A 13,4 millió eurónyi összegre van szükségünk, amely a titkársági 1500 eurós juttatásokból állna, illetve hogy a frakciókba és a bizottságokba új embereket vegyünk föl. De a konszenzus, hogy erre szükség van, úgy gondolom, hogy ez még fennáll, csak akkor módszert kell találnunk, és önfegyelemre van szükségünk. A 20%-nál kevesebb nem lesz elegendő. Ezért van az, hogy mindig nulla alapú költségvetéshez ragaszkodtunk. És ezért mondtuk, hogy pontosan szükségünk van arra, hogy tudjuk, hogy milyen kötött költségeink vannak. Én egyetértek azzal, hogy a tárgyalásokra csak úgy mehetünk el, hogy egyértelmű legyen már az álláspontjunk, de ahhoz, hogy egyáltalán tárgyalásokra kerüljön a sor, most nem mondhatjuk meg, hogy hol eszközlünk csökkentéseket, most nem mondhatjuk meg, hogy melyik tartalékból vesszük a pénzt. Így aztán egyetértek azzal, amit a szakbizottság elnöke mondott, nevezetesen. A küldöttségnek mandátumra van szüksége ahhoz, hogy az elnökséggel tárgyaljon, és, és akkor ez szerintem a raportőr álláspontjával összeegyeztethető, hogy biztosítsuk azt is, hogy egyértelmű legyen a tárgyalási álláspont, és ne mondjon ellent annak, hogy esetleg a tartalékokat meg kell nyírbálnunk. Legyen ez egy nyílt pozíció, amiről még tárgyalhatunk. Ez egy különleges helyzet, és azt gondolom, hogy mindnyáján fel kell, hogy készüljünk arra, hogy esetleg olyan ülések várnak ránk, ahol ez a téma napirendre kerül, és ezt meg kell, hogy oldjuk. A lehető legjobb módon. Köszönöm. Köszönöm, de kérem, hogy nagyon összefogottan beszélnek, mert már csak 20 percünk van, és dönteni kell, Rainer. Köszönöm, elnök úr. Előre megmondom, az elmúlt két-három éveben tanulja vagyok a büróban folyó vitáknak. És értem az álláspontokat. Azt is értem, hogy eltérnek. A múltban is voltak olyan helyzetek, amikor a büró szeretett volna dolgokat elfogadtatni velünk, amit nem dolgoztak itt teljes mértékben, és ránk hagyták, hogy megoldjuk a problémáit. És mindig mi voltunk a gonoszok, amikor nem olyan eredmény született, amit akartak. Most egy következő helyzet. Hibás számítást kaptunk. Jó, ez nem a mi felelősségünk, ez a büro felelőssége. Vagy annak a felelőssége, aki ezt elkövette. Egyértelmű, legalábbis úgy tűnik, hogy a második olvasat előkészítését illetően, illetve a Lisszaboni szerződést figyelembe véve, ebben a szakbizottságban a többség azt szeretné, hogy gyakorlatilag nem akarjuk előről kezdeni az egész költségvetést. Aztán úgy tűnik, hogy vannak olyanok, akik a 20%-os határt meg akarják hagyni, ismert okoknál fogva. És szerintem ne tartsunk most szavazást, mert ez egy adhok szavazási eredmény lenne, ennek semmi értelme. Aztán Manka úrnak a megfogalmazása. Szerintem úgy, hogy nincs politikai egyezmény, ne szavazzunk erről, halasszuk el. Aztán Vladimir, amikor azt mondja, az ötös pont C szóbeli módosításához, hogy redukáljuk a tartalékokat, de nem mondjuk meg, hogy melyiket. Vagy mondjuk azt, hogy csökkentsük a tartalékokat, és vagy költségvetési sorokat. Legyen ez a megfogalmazás. És még egy dolog, még egy dolog, elnök úr. Odaírhatnánk azt is, hogy a 20%-at viszont tiszteletben akarjuk tartani, és akkor talán a büro elgondolkozik ezen a dolgon, és ennek megfelelő javaslattal áll elő és akkor a bíró új javaslata alapján megkezdhetjük az egyeztető tárgyalást. Remek. Örülök, hogy Reimer Böge elődöm bölcsességét élvezhettem. Most már csak 20 percünk van, kedves kollégák, mindenki szót kért, és mindenképpen megoldást kell találnánk nincs egyhangú vélemény, biztos, hogy itt döntést kell hoznunk, figyelembe vesszük azt is, amit Portas úr és Bokros úr is mondtak. A lényeg az, hogy készen állnak arra, hogy ilyen nappal dolgozzanak, beleértve Strasbourgot is, ezt én megjegyeztem, de ennek következményei lehetnek esetleg, amiket viselni kell. A következő javaslatot teszem önöknek. Szavazunk, de ez nem jogi érvényű szavazás lesz, hanem politikai jelzés jellegű szavazás. És itt én László véleményét veszem figyelembe, és az ő kívánságának teszek eleget, vagyis ha elfogadjuk az így módosított költségvetést, ezt nem mondjuk ki, mert akkor vagy megtiltjuk magunknak azt, hogy tárgyaljunk a bíróval, ha így teszünk, vagy pedig, ha valóban tárgyalunk a bíróval, akkor esetleg engedményeket kell tenni, és hogyha ezzel ellen, és akkor ezzel ellentétes szavazást fogunk végrehajtani esetleg két hét múlva, és én nem szeretnék ilyen helyzetbe kerülni a Költségvetési Bizottságban. A lényeg, hogy szavazunk, de ennek nem lesz jogi érvénye, hanem szavazunk, ami politikai állásfoglalás lesz a Kóbi részéről, hogyha megvan a szükséges többség. Az én célom természetesen az, hogy minél nagyobb többség alakuljon ki, hogyha 55-45 arányú lesz a szavazás egy ilyen témát illetően, akkor az bizony kellemetlen helyzet lenne. Én azt javaslom, hogy szavazzunk, ezt javaslom önöknek, és jelezzük, hogy készen állunk az egyeztetésre a tanácssal, e, az helyesebben szóval a büróval, és pontosítjuk a bürónak azt, hogy mi a mi politikai álláspontunk az ő tervét illetően, figyelembe véve ezt az új elemet, vagyis azt a számítási módot, amiről tudomásunk van. Lesz egy szóbeli módosítás, ami a következőkben ből áll, és én ezt lassan fogom felolvasni franciául. A Költségvetési Bizottság elfogadja a plusz eszközöket, amelyeket a büró kért, 13 millió 400 ezer euró mértékben. Ez volt a lényege az előző vitáinknak és az eredeti javaslatnak, amit az előadó tett. Majd pedig a Költségvetési Bizottság ezeket az új eszközöket a megtakarításokból kívánja finanszírozni, amelyek megfelelnek, tehát az ennek megfelelő megtakarításokból kívánja finanszírozni, a 13 millió 400 az, az az ennek megfelelő megtakarításokból, amelyek a költségvetésen belül találhatók. Majd pedig a C módosítást veszük figyelembe, ezt kiosztottuk. Most angolul fogom mondani, mandátumot adjunk a költségvetési bizottság delegációjának a bíróval való egyeztető ülésre azért, hogy tisztázzuk a szükséges eszközöket arra vonatkozóan, hogy a bíró javaslatát tovább vigyük, tiszteletbe tartva a költségvetési fegyelem jelenlegi szabályait, amelyekről a parlament megállapodott. Látják akkor, hogy mi az elképzelés. Vladimir Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék egy javaslatot beterjeszteni, amely az ön javaslatához nagyon hasonló. Nyitva kell hagynunk az ajtót, ez nyilvánvaló. Ez azt jelenti, hogy 13,4 millió eurónyi összeget kell találnunk valahol, és fönn kell tartanunk a költségvetés semlegességét. Ha ez érvényes, akkor egyértelmű a tárgyalási mandátumunk, és így elfogadhatjuk. Még ma. Köszönöm. Je vous remercie. Köszönöm. Előbb a koordinátorok, majd Inge Gören. Oké. Okay. Egy, egyetértek. Kitűnő. László. Szeretném azt leszögezni, azt, hogy most mandátumról szavazunk, nem jogi érvényű dolgokról. Kérem, hogy ezt mi, mi, mindenki tudatosítsa magában. A mandátumnak nagyon biztosnak, nagyon rugalmasnak kell lennie, és hogyha ha azt tesszük, amit a jelentéstevő mondott, hogy következő összegről van szó, abban tárgyalhatunk, hogy ezt hogyan teremtjük elő, nem utalunk sem a tartalékra, sem másra. Azt hiszem, hogy ez a legjobb eh, tárgyalási esélyünk. Amit ön felolvasott, elnök úr, az rossz, az jó, de jobb lenne, hogyha ezt egyszerűsített formában mondanánk el, tehát a részleteket megsporoljuk. Hogyha így lesz, ezt elfogadjuk. Euh, a többi koordinátor Elga. Igen, figyelembe véve, hogy három órája mivel foglalkozunk, azt hiszem, hogy ne jogi szavazást tegyünk itt ma meg, hanem csak azt döntsük el, hogy igen, a büróval tárgyalni akarunk. Ez egy politikai döntés, és többé-kevésbé 13 millió eurónyira van szükségünk. Tehát a politikai akaratnak adjunk hangot, és utána legyenek különülés, és majd meglátjuk, hogy mit csinálunk a plenárison. nos ami... Köszönöm, meg a liberális barátaink. Rendben, éjszaka fogunk ezen dolgozni, esetleg egyetértünk. Andersen asszony. Köszönöm, elnök úr megismétlem azt, amit már elmondtam a koordinátorok ülésén. Ahogy Portás úr és Bokros úr is elmondta, nem tudok egyetérteni ezzel a költség növekedéssel, kiadás növekedéssel, úgyhogy én nem halasztanám el a szavazást, már ma ellene szavaznék. Bőge úr azt mondta, hogy a bőró néha olyan öntéseket hoz, amit nem gondoltak végig. Hát szerintem mi is így teszünk. A koordinátorok ülésén nem gondoltuk át azt, hogy mi lesz, hogyha hogyha a bíróság úgy dönt, hogy 3,6%-kal föl kell eh, emelnünk, vagy meg kell emelnünk a kifizetéseket, a fizetéseket visszamenő jelleggel. Most, hogyha megtakarításokból eh, biztosítjuk ezt, hát az nem biztos, hogy olyan jó, mert a a megtakarításokból az 1,8, illetve 3,6 százalékos növekedés különbségét kéne finanszíroznunk. Köszönöm, mondja az elnök. Portás úr már elmondta, hogy nem ér egyet. Gondolom ezt fenntartja. Egyetértek az ön javaslatával. Az első szóbeli módosítás ellen szavaznék, a második mellett, a harmadiknál is ugyanígy járnék el, mert a harmadiknál és egyébként ezt szeretem volna kérdezni, tehát a harmadik módosításnál a mandátumról szólván ugye azt is ki kéne kötni, hogy a 20%-ról hogyan szavazunk, hogy ne 20, 0,2% maradjon. Ez itt az én bajom. Akkor adunk egy alkalmat uh, arra, hogy uh, bizonyos személyek ellene szavazzanak. Inge. Igen. Aggódom. Egyre több döntés kerül ki a kezünkből, és ez már nagyon korlátozza a jogi lehetőségeinket. Most jön egy javaslat, tárgyalunk erről, és aztán kiadjuk a kezünkből. Ezt nem tudom elfogadni hosszú távon. Uh, knowing, uh, uh, au contraire. Nem, éppen ellenkezőleg ma szavazhatunk, úgyhogy nem vesszük figyelembe azt, hogy tegnap reggelig a büró és a kobű egyik tagja sem vette észre, hogy rossz számokkal dolgozunk. Én azt mondom, hogy tartsuk az ütemtervet, és úgy járjunk el, hogy én tiszteletben tartom minden parlamenti szerv felelősségét. Ez az én feladatom. A bürót rosszul tájékoztatták, szeretném tudni, hogy most, hogy jobban tájékoztatták a bürót, mi a véleménye és a Kobő is úgy nyilatkozik meg, és úgy szavaz, hogy jobban tájékoztatják, és közben ismeri a bíró álláspontját és új álláspontját. Van még hozzászólás? A titkárság Manka ural pontosítja a szöveget, amiről szavazunk. Ez azt jelenti, hogy nem bocsátom szavazásra a többi írásos módosítást, mert politikai szavazás lesz most, és a jogi jellegű módosítások részletei, amelyek benne lesznek a közvetési tervezetben, és amiről majd a plenárison szavazunk, ezeket egy következő kobülés elé kerülnek, mert ott már a szavazás jogi érvényű lesz, és majd addigra már megtörténik az egyeztetés a büróval. Az előadónknak néhány plusz percre van szüksége. Monsieur le rapporteur, vous, vous... Előadó úr, készen áll? Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy megegyeztünk, és úgy fogadhatjuk el a szóbeli, kiegé... szóbeli módosító indítványjal, ahogy ezt beterjesztettem, és így mandátumot kapunk az elnökséggel folytatandó tárgyalásra. Rendben, akkor lassan újból felolvasom. Egy rész franciául van, egy másik rész angolul lassan olvasom. Ez a módosítás, erről fogunk szavazni a mai témát illetően. Csak erről fogunk ma szavazni. Ez az egyetlen szavazás, amit meg kell ejtenünk ma. Ez nem jogi érvényű szavazás. Mivel egy váratlan helyzet elé kerültünk, és ezt a váratlan helyzetet megvitatjuk a büróval, tiszteletbe tartjuk a bürót, mert ha nem tennénk így, akkor ez sok kollégát zavarna. A Költségvetési Bizottság elfogadja a plusz eszközöket, amelyeket a büró kért, 13 millió 400 ezer euró mértékben. A követ, Költségvetési Bizottság ezeket az új eszközöket a megtakarításokból kívánja fedezni, amelyek ennek megfelelő nagyságúak az Európai Parlament költségvetésén belül. Így ezért a, a bizottság elhat, úgy határoz, hogy mandátumot ad a bizottság számára, bizottság delegáció számára, tehát a Költségvetési Bizottság megbizotjai számára azért, hogy egyeztető ülést tartson a bíróval, azért, hogy figyelembe vegye a bíró javaslatait, és tisztázza a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy ezeket a javaslatokat figyelembe vegye, és tiszteletben tartja a, az önkorlátozási szabályokat. Portás úr, nem értek egyet. Az egy, az eljárással egyetértek, de a politikai kérdésről külön szavazást szeretnék. Rendben, önnek ehhez joga van, Handlung úr. Elnök úr, röviden. Itt egy küldöttségről beszélünk, amit a büróba küldenénk. Miféle delegáció ez? Uh, oui. Uh, ça sera décidé en coordinateur. Erről majd a koordinátorok ülésén döntünk. Természetesen mindegyik frakció odafigyel majd arra, hogy azok, akik legitimes súlyjal bírnak a dossziét, illetően képviselve legyenek, ahogy ez már a múltban is volt. Előadó úr. Köszönöm szépen. Szeretném felolvasni a szöveget pontosabb formában. Két javaslat van. Az első angolul, tehát a büró javaslatát elfogadja 13,4 millió eurónyira, amelynek segítségével az új szükségleteket lefedjük, és a költségvetésből megtakarításokat eszközöl annak érdekében, hogy a költségvetési fegyelmet tiszteletben tartsa. A második, a tízes szóbeli módosító, úgy dönt, hogy mandátumot ad a szakbizottsági, a költségvetés szakbizottsági küldöttségnek, hogy egyeztető tárgyalás folytasson a bűróban, annak érdekében, hogy tisztázza, hogy milyen szükséges eszközökre van szükség, hogy a bűró javaslatának megfelelően és a költségvetési fegyelmi szabályokat tiszteletben tartva járjon el. Köszönöm. Rendben. Ez ugyanaz a szöveg. Ami az első bekezdést illeti, amit az előadó javasolt mellette, köszönöm, ellene, ketten, tartózkodás, akkor ezt a bekezdést elfogadtuk, második bekezdés mellette, köszönöm, ellene, köszönöm, tartózkodás elfogadva. Kedves kollégák, Köszönetet mondok önöknek, igen, nehéz, kényes problémáról van szó, és szerintem önök megkönnyíték az elnök, az előadó és majd a jövőbeli delegáció feladatát azzal, hogy ezt az álláspontot alakították ki. Köszönöm. Vertman asszony azt mondta, hogy szeretett volna szólni valamiről. Most teszi meg, vagy majd a következő ülésen? Majd inkább a következőn. Köszönöm. La séance élevée. Köszönöm az ülést, berekeztem.